Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wir sind... Tisztelt kollégák! Talán még nincs itt mindenki, de mégiscsak kezdjük el az ülésünket. Üdvözlök mindenkit a mai szakbizottsági ülésünkön. A napi rend jóváhagyásánál járunk. Sajnos be kell, hogy jelentsem, hogy Azulé asszony, az UNESCO főigazgatója a mai eszmecserénket lemondta, más elfoglaltsága volt, de megpróbáljuk a lehető leghamarabb behozni ezt a lemaradást. Ez azt jelenti, hogy ma délután az eszmecsere a bizottsággal a program értékelésével kapcsolatban előre kerül, tehát egyből három órakor foglalkozunk ezzel a napi rendi ponttal. Az így módosított napirend tervezetet Jóváhagyottnak tekinthetjük? Helga. Azule főasszony tehát a lehető leghamarabb eljön hozzánk. Mi mindent tőlünk, tőlünk tehetőt megteszünk. Meghívtuk, a mai időpontot elfogadta, de aztán tegnap előtt lemondta. A lehető leghamarabb megpróbálunk új időpontot találni vele. Ilyesmi mindig előfordul, de megpróbáljuk a lehető leghamarabb bepotolni ezt az eszmecserét. Úgy látom, hogy nincsen ellenvetés a napi rendel kapcsolatban, akkor ezt így jóváhagyottnak tekintjük. Második napi rendi pont, a jegyzőkönyvek elfogadása, a szakbizottságunk március 19-20-ai ülésének a jegyzőkönyveit mindenki megtalálhatja a dokumentumok között. Van-e bárki, bárkinek észrevétele ezzel kapcsolatban? Úgy látom, hogy nincsen. Ezért azt javaslom, hogy a szokásosnak megfelelően akkor jóváhagyottnak tekintjük a jegyzőkönyvet, amennyiben az ülés folyamán nincsen ezzel kapcsolatban elemetés. Az elnök közleményeihez értünk. Nagy öröm számomra, hogy itt Anna Gónit üdvözölhetjük körünkben, aki az SND frakció sorait erősíti. Üdvözöljük itt a szakbizottságunkban. Ami a tolmácsolást illeti, a következő nyelvek állnak rendelkezésre. Francia, német, olasz, angol, görög, spanyol, cseh, észt, magyar, lengyel, bolgár és román. Emlékeztetnék mindenkit rá, hogy az interneten is nyomon követhető az ülésünk. És ami a koordinátorok következtetéseit illeti a 2018. április 25-e üléssel kapcsolatban, nos, a koordinátorok április 25-én fogalmaztak meg következtetéseket, ezt április 26-án e-mailben mindenkinek elküldtünk, ezt hivatalosan elfogadottnak tekintjük, így tehát az április 30-ai, nem, javítom magam, mondja az előadó. Tehát két észrevétel érkezett be április 30-áig a Peti szóbeli kérdésével kapcsolatban. Ezt a, ennek nincsen közvetlen hatása a koordinátorok következtetésére, de ma a koordinátorok ülésén ismét napirendre tűzzük ezt a kérdést. De mint már mondtam, ennek nincsen következménye a következtetésekre magukra, tehát magát a koordinátori következtetéseket így jóváhagyottnak tekintjük, hiszen arra vonatkozóan nem voltak észrevételek. Térjünk is át akkor a szavazásra. Ma egy véleménytervezetről szavazunk a magyarországi helyzettel kapcsolatban. Az Európai Parlament 2017. május 17-i állásfoglalásról van szó. Én voltam az előadó, 73 módosító érkezett, 76 módosító érkezett, 10 kompromisszumos módosítót javasoltam én. Köszönöm az árnyékjelentéstevőknek a konstruktív együttműködést. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés. Kezdjük is el a szavazást. Én magam is Előveszem még a szavazókártyámat. Bitte das zu entschuldigen. Elnézést kérek mindenkitől ezért. És kezdhetjük is. Egyes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes módosító mellette. Ellene tartózkodást elutasítottuk. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, hatos mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, hetes mellette, nyolcas, ö, ellene, en, tartózkodás elutasítottuk, 8-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hármas módos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 15-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 16-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 17-es mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem, hogy ezt ellenőriznünk kell. Megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. 13-11 ellenében elfogadtuk. 18-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, Elutasítva. Ellenőrizzük, ha valaki ezt kéri? Igen, rendben, akkor ellenőrizzük a 18-as módosítót. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 9-14. Elutasítottuk. 20-as módosító mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 21-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 22 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 26-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a 34-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 35 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 36 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 37 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 38-as két részben, első részről mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 39 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 40-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 41 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 42-es mellette, ellene,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 elutasítottuk. 56-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 57-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 58 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 60-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 61-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 62-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 59 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. kilences kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 69-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 73-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 74-es, egyes szóbelivel mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 75 mellette, ellenőrizzük? Jó, akkor ellenőrizzük a 74-est a szóbelivel. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 14, 11 ellenében elfogadtuk. 75-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 76-os mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, nem volt egyértelmű. Megnyitom a szavazást a 76-osról, lezárom a szavazást. Igen, Szoros az eredmény. 12-13 ellenében elutasítottuk. Akkor most a végszavazásnál járunk. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Geschlossen. Lezárom a szavazást. 13 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 8 tartózkodás mellett elfogadtuk. Köszönöm szépen! Most akkor térjünk át a következő napi rendi pontunkra. Egy véleménytervezet eszmecseréje az EU régióiban a növekedés és az együttműködés megerősítése. Cagorakis képviselő az előadó, Berichterstatter ist der Kollege Zagorakis von der... Zagorakis, néppárti képviselő az előadónk. Meg is adom neki a szót. Öt percben. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η πρόθεση της ανάπτυξης και της συνοχής της παραμεθόρες... Köszönöm szépen. Az Európai Unió határrégióinak az együttműködését, a növekedésének a megerősítéséről, szól ez a vélemény, ez nagyon fontos, és jó, hogy a szakbizottságunk foglalkozik ezzel. A terület, az EU területének 40%-át és 150 millió embert érint a határrégió kérdése. Ennek ellenére ezen határrégiók gazdasági teljesítménye alul marad a többi régiókhoz képest. Különböző akadályok gátolják ezen régiók fejlődését és kohézióját. Természetesen fontos ezen régiókkal külön foglalkozni. Örülök annak, hogy én magam foglalkozhatok a szakbizottságunk hatáskörébe tartozó kérdésekkel. Nos, itt a politikai szándék az egyedüli módja annak, hogy valóban eredményeket lehessen elérni a kultúra, az oktatás rendkívül fontos területek ebből a szempontból. Vannak olyan programok, amelyekkel növelni lehet a bizalman, és közelíteni lehet a polgárokat egymáshoz, és lehet javítani a határrégiók eredményein. Sok interreg régió, ö, projekt létezik a kultúra területén. Ez mutatja, hogy ezen határrégiók szándéka az, hogy közös kulturális projektekben vegyenek részt. Fontos nekünk támogatnunk ezen projekteket a költségvetésből, a következő több éves pénzügyi keretből. Ugyanakkor fontos támogatni a többnyelvűséget ezen régiókban, és így nagyon sok problémát meg lehet oldani, olyan problémákat, amelyek a határon átnyúló együttműködés akadályát képezhetik. Fontos, hogy a tagállamok megkönnyítsék a szakképzések kölcsönös elismerését ilyen jellegű erőfeszítések már történtek, de még mindig vannak akadályok, ezeket fel kell számolni a lehető leghamarabb. Nem szabad ezzel sokat várakozni, hiszen nem lehet a többi frakció kezdeményezésére várni. Én mindenképpen nyitott vagyok, várom a javaslataikat, és azt remélem, hogy nekünk sikerül megállapodnunk egy olyan szövegben, amely konszenzust fog kialakítani. Én magam csak a főbb kérdésekkel foglalkozom, hiszen ami a szöveg hosszát illeti, ezzel kapcsolatban korlátaink vannak, ezért én magam is módosítókat fogok majd benyújtani a módosítók a szöveggel kapcsolatban. Dank, Herr Sagorakis. Wir kommen jetzt zu den Schattenbericht. Köszönöm, Zagorakis képviselő. Most az árnyék jelentéstevők következnek. Málén Micinek adom meg a szót maximum három percben. Thank you, Madam Chair. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Az európai integrációs folyamat segített abban a, határon, a határmenti régióknak, hogy növekedési területek kiváljanak, és hogy munkaerőt teremtsen, munkaerő lehetőségeket teremtsenek. Ezek a régiók mindig is nagyobb kihívásokon mentek át, mint mások, éppen ezért a határmenti régiók közötti együttműködés rendkívül fontos szerepet játszik a határok közötti együttműködésben, és innovatív megoldásokat tud adni az oktatás, a kultúra, a képzés és az integráció területén. Az Interreg határokon átnyúló projektek például nagy változtatást eszközöltek a határmenti régiókban, amelyek így át tudtak alakulni és pozitív irányba elindulni. Ezek az együttműködések a tudás alapú gazdaság, illetve a határokon átnyúló közlekedés, a kkv területén mind-mind támogatást nyújtott. Mindazonáltal annak ellenére, hogy szabályozási kihívások már nincsenek, a határmenti régiók még mindig számos kihíváson mennek át, és a jó ötletek, az emberek közötti eszmecserék nehezebben működnek. Ezekben a régiókban el kellene érni a nagyobb együttműködést. A kohéziós politika a határmenti régiókban rendkívül fontos szerepet játszik, a szociális gazdasági, illetve területi szempontok mentén is. A kohéziós politikát mindenhol erősíteni kellene, és az egyik országban eszközölt változtatások a másik országokra is kihatnak. Éppen ezért nagyon támogatom Zagorakis úr véleményét, amely szerintem jó kiinduló pontot jelent az eszmecseréhez. A vélemény előadójaként szerintem rámutatott azokra a fontos pontokra, amelyeket ki kell emelni a határmenti régiók közötti együttműködésnél, mert ami a kulturális, a sport és egyéb tevékenységeket illeti, amelyek a határmenti régiókban közelebb tudják hozni egymáshoz az emberekhez. Támogatom azt, hogy a kulturális projektekben az EU-s finanszírozás legyen még erősebb, és legyen célzottabb pénzügyi támogatás a kulturális tevékenységek esetén, ugyanis az oktatási, valamint a képzési területek közötti együttműködés is nagyon fontos, főleg, hogyha az oktatók, illetve a tanulók cseréjére gondolunk. Az együttműködés nagyon korán kezdődik, már az iskolán kívüli programoknál, illetve az iskolák közötti együttműködésnél. A határokon átnyúló kohéziós politikákkal az ottani lakosokat tudjuk támogatni, és elérni azt, hogy a gyerekek értékeljék a különböző európai kultúrák, nyelvek, történelmek sokszínűségét. A készségekbe való beruházás, amelyek a határmenti régiókat segítik, mind-mind a növekedést támogatják, ugyanis a készségek közötti különbségeket csökkentik, illetve a szociális kohéziót elősegítik. A kohézió tehát rendkívül fontos az oktatás, illetve a fiatalok szempontjából. Itt a Kulcsak Bizottságban elmondhatjuk, hogy ezek a politikák még a kulturális szempontból is fontosak. Köszönöm. Vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen Evans képviselő a következő. Sorry. Um, can I... Elnézést. Szeretnék először is köszönetet mondani a vélemény előadójának a vélemény tervezetért ugyanis a kulturális oktatási sportprojekteket kiemeli. Én Veszből érkeztem, nekünk nagyon jó együttműködéseink vannak, főleg interreg területen, például Írországgal, és nagyon jó látni, hogy ezek az embereket célzó projektek milyen hozzáadott értékeket képviselnek, és mennyire meg tudják változtatni az emberek életét. Szeretném kiemelni tehát ennek a fontosságát. Nagyon örülök, hogy a nyelvi, illetve nyelvekre, illetve nyelvi korlátokra is történik hivatkozás, valamint a nyelvi technológiára is, amelyekkel ezeket a nehézségeket át tudják hidalni az emberek. A sport, az oktatás, az idegenforgalom mind olyan kérdések, amelyek a választók közöttünk számára fontosak. A kultúra alapú ipar számomra, illetve válasz számára annyira nagyon fontos, hogy szerintem talán meg kellene néznünk, hogy hogyan tudjuk tovább bátorítani és tovább erősíteni a szoros együttműködést. Nagyon bizonytalan időket élünk most. A szabad mozgás fenntartása, rendkívül fontos a kulturális, illetve az innovatív ipar szempontjából is. Ezt kell tehát elérnünk, ezért kell tovább dolgoznunk. Ebben a véle- ezen a véleményen keresztül is köszönöm. Ja, vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Soltesz képviselő úr következik. Maximum három percet kap. Nagyon köszönöm. Tisztelt elnök asszony, először is szeretnék köszönetet mondani a vélemény előadójának, Zagorakis úrnak. Nagyon köszönöm a munkáját. Szerintem nagyon nehéz munkája volt, nagyon nehéz volt megragadni a legfontosabb vetületeket, és egy pár sorba mindezt besűríteni, főleg, hogyha egy ilyen fontos témát tárgyalunk. Szerintem el kell mondanunk, hogy az elmúlt időszakban láthattuk, hogy szociális, regionális egyensúlytalanságok még mindig vannak, és Görögországban, vagyis a hazámban az a tapasztalatunk, hogy a határmenti régiókat nagyon érintik ezek a mostani fejlemények főleg, hogyha a növekedésre, a fejlődésre, a kohézióra gondolunk. Amikor erről a témáról beszélünk, így vagy úgy, akkor a megközelítésünk általában annyi szokott lenni, hogy a négy alapszabadságot, vagyis a mozgás, szabadságot és a többi szabadságot vizsgáljuk. Na de hát mindennek persze van piaci dimenziója is a kohézió is előkerül, itt nem csak a négy alapszabadság. Itt a Kult szakbizottságban a kulturális oktatási, képzési dimenzióját is meg kell néznünk ennek a kérdésnek. Véleményem szerint politikai akaratra van szükség, ugyanis politikai akarat nélkül saját magától a különbözőségek nem fognak eltűnni. Éppen ezért konkrét lépéseket kell tennünk azokon a területeken, amelyeket prioritásként kell kezelni. Véleményem szerint a vélemény előadójának ezt észben kell tartania, és praktikus lépéseket kell javasolni ezen különbözőségek, ezen szakadékok csökkenésének céljából. Majd fogok pár módosítót benyújtani, Összességében pedig egyetértek a vélemény előadójával. Ez valóban egy nagyon fontos kérdés. Köszönöm. Köszönöm szépen. Sodrova képviselő asszony következik, Max eh, képviselő. Ja, Nagyon köszönöm. Právě pro vzdělávání a kulturu. Eh, znám také řadu nagyon fontosnak tartom ezt a jelentést. Számos projektet ismerek eh, ebben az összefüggésben, én is határmenti régióból származom, és éppen ezért eh, teljes mértékben tudatában vagyok az ilyen jellegű projektek fontosságának. Hangsúlyozni szeretném, hogy ezek a határmenti települések kezdenek elnéptelenni, főleg a fialat, fiatalok hagyják el ezeket a területeket, és az interreg programok javítani tudnak ezen a helyzeten, különböző programok szervezésével, különböző tevékenységek szervezésével annak érdekében, hogy a fiatalok visszatérjenek ezekbe a régiókba. Ennek ezt kellene célként kitűzni, meg kell alak, akadályoznunk a, a határmenti régiók elnéptelenését. Köszönöm szépen! Ha jól értem, két perc elrendelkezésemre, úgyhogy nem az Interreg programról fogok beszélni, illetve nem részletezem annyira. Úgy gondolom, hogy a cím alapján arról is beszélhetünk, hogy, hogy el kellene ismerni a, egymás diplomáit, egymás iskolai végzettségeit. Például én is határmenti részről származom, és nem feltétlenül ismerik el a végzettségemet Belgiumban. Hogyha azonban szeretnénk szeretnénk alátámasztani az, egy, az kooperációt, az együttműködést, akkor, akkor erre is oda kellene figyelni. Ebben tudsz, tud segíteni az Interreg, viszont ki kell hangsúlyozni, hogy nagyobb rugalmasságra van szükség, hiszen ez építi fel Európát, ez garantálja a szabadságot, a mobilitást, a szolgáltatások szabad mozgását, az emberek szabad, szabad mozgását. Le kell építenünk az akadályokat és a korlátokat a határmenti régiókban is, és hogyha valaki eldönti, hogy a szomszédos országban szeretne iskolába járni, nem feltétlenül egyszerű a helyzete, éppen ezért úgy gondolom, hogy a mindennapi problémákra jobban oda kellene figyelni ebben a jelentésben. Nagyon jó a kezdeményezés, de szerintem még lehet rajta javítani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Krisztina Libecska következik. Bardzo dziękuję. Gratuluję sprawozdawcy ujęcia tematu. Nagyon köszönöm. Ogromne znaczenie polityczne regionu. Köszönöm szépen, én is értékelem a, a jelentést, illetve kiemelném a határmenti települések és régiók politikai jelentőségét. Ők jelentik tulajdonképpen Európa nagyon fontos területeit, és gazdasági szempontból is rendkívül erősnek kellene lenniük. A kommunikáció és a kölcsönös megértés erősítése fontos, és ennek lehetőséget ad a kultúra és az oktatás területe. Köszönöm szépen, Szilvia Koszta következik. Nagyon köszönöm. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kiindulási pont a szakbizottságunk számára itt a határmenti régiók közötti együttműködés területén, mind az oktatásban, mind a képzésben. Szeretnék egy pár pontot javasolni még. Nagyon jó ez a jelentés, ugyanis ez a probléma rámutat arra, hogy bürokratikus nehézségek merülnek itt fel, ugyanis a különböző határmenti régióknak, a régióknál ne felejtsük el, hogy vannak autonóm régiók, és vannak olyan országok, ahol a régiós a régiók nem olyan erősek, ez pedig problémákat jelenthet, éppen ezért az adminisztratív együttműködésnek a fontosságát ki kell emelni. Második dolog, le kell számolnunk azzal a kockázattal, mely szerint az Interreg ö, tulajdonképpen nem mindig működik ö, nagyon jól, ugyanis mindenki a saját kis projektjét csinálja, de nincs igazából közös ö, projekt és közös együttműködés. Harmadik dolog, számomra fontosnak tűnik elmondani, hogy maga a projekt legyen tehát határokon átnyúló, és az utolsó pontban ugye a kulturális művészi mobilitásról beszél a vélemény, ehhez viszont nagyobb együttműködésre van szükség a kultúra területén. De már most nagyon sok régió végzett interreg kulturális projektet, de a az, örökségek ter- az örökség területén, a többnyelvűség területén, illetve képzőművészet, színház területén viszont nem voltak ilyen együttműködések. Tehát inkább a tárgyi örökségre helyezték a hangsúlyt. Valamint még érdekes lenne szerintem, hogyha a következő programozási időszakban nagyobb hangsúlyt fektetnénk a, struktúra, a regionális a strukturális alapokra, annak érdekében, hogy a határokon átnyúló, egy, átnyúló együttműködés keretében kulturális, illetve oktatási együttműködések még inkább megjelenjenek, és regionális politikában kialakított véleményünket is hangsúlyozhatnád. Nagyon köszönöm. Rendkívül fontos ez a téma, főleg az ír határa való kapcsolat miatt. Én kettő napot töltöttem Észak-Írországban, meg is néztem, találkoztam ö, a határ északi-déli déli részén dolgozó vállalatok szereplőivel is. Azt látom, hogy az üzleti hálózatokat támogatják, vannak olyan eszközök, amelyekkel támogatják őket, de most ez 95%-ban EU-s alapokból került megvalósításra, tehát a brit kormány csak 5%-ot adott ezekbe a projektekbe, úgyhogy szeretném megköszönni az Európai Uniónak, hogy a konfliktusos területekre ilyen nagy hangsúlyt fektetett. Az emberek látják és érdeklik őket, hogy a Brexit milyen hatalmas kihívásokat jelent. Már ha csak az oktatás, illetve a kultúra területűn nézzük ezt, akkor a fiatalok, és a fiatalok egyébként engem nagyon érdekelnek, előfordul, hogy a fiatalok a határ egyik részére járnak iskolába, és a másik, a határ másik részén élnek. Volt egy rádiós műsor, amelyben fiatalokat szólítottak meg, és a fiatalok sírtak, mert egyszerűen nem tudták, hogy átmehetnek-e még a határ másik oldalára. De észak irország szeretett volna az Európai Unió tagja maradni, és a fiatalok mindenhol az egész Egyesült Királyság területén szerettek volna az Európai Unió tagjai maradni. Ez a felsőoktatás szempontjából is érdekes. Előfordulhat, hogy a fiatalok nem a saját országban akarnak tanulni, hanem mondjuk másik országba menni, vagy akár átmenni Dublinba, vagy Észak-Írországba. Voltak értekezleteim belfeszti egyetemeken is. A Beveszti Egyetem nagyon szívesen, nagyon érdekes volt ez a látogatás, és nagyon szívesen megosztom az erről a látogatásról készült fejezésemet. Köszönöm. Dank. Köszönöm szépen. Grammatikátikus képviselő úr következik. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Nem szeretném megismételni a már elhangzottakat, viszont szeretném rávilágít, szeretnék rávilágítani arra, hogy milyen nagy válsággal találja szemben magát az Európai Unió számos területen. Szerintem ebben a kontextusban a régiókkal, a határmenti régiókkal kapcsolatos programok rendkívül fontosak lehetek, lehetnek, ugyanis ezek olyan régiók, amelyek, a legin, amelyek leginkább el vannak hanyagolva a különböző országokban. Szeretném üdvözölni Zagorakis úr jelentését, ugyanis ebben a szövegtervezetben Zagorakis úr a kulturális vetületre fektet hangsúlyt, amely rendkívül fontos a jelenlegi kontextusban. Valamint rávilágít arra, hogy mennyire fontos leszámolni az adminisztratív kihívásokkal. Nagyon remélem, hogy Zagoráki szór munkájának köszönhetően majd előre tudunk haladni egy olyan problémának a megoldásán, amely minden, minden ország számára fontos. Programmen nicht eins. Szeretném kiegészíteni Szilvia Koszta által mondottakat. A kooperációs projektekre is oda kell figyelni, és ezeket együtt kell tervezni, közösen kell tervezni. Ez már benne van egyébként az Interreg programokban. Úgy gondolom, hogy alapvetően ezek nagyon jól működnek, ezek a programok, viszont a források azok nem olyan gazdagok, úgyhogy ezeket gyakran meg kell osztani infrastruktúrális programok és egyéb programok között. Csak szeretném pontosítani, hogy a probléma, persze pont ezt mondom én is, így kellene mindennek mennie, a regionális kormányzásnak pont ez lenne a lényege. Viszont vannak olyan intézmények, amelyekben az administratív szervek közötti nem jó együttműködés miatt egyszerűen nincs lehetőség az együttműködésre. Mindenki külön végzi a kis projektjeit. Nagyon komolyan értékelni kellene ezeket a programokat. Hogy ne az legyen, hogy két ország együttműködik, aztán igazából mégsem mindenki a saját dolgait végzi. Oké, okay. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Bild asszony következik. Elnézést, nem emeltem elég magasra a kezemet az előbb. Először is köszönöm az előadónak a munkát, én először is szeretném a bizottság közleményét kiemelni. Én az egyik legnagyobb európai határmenti régióból, Loren régióból származom, talán nyitott kapukat döngetek, amikor azt mondom, hogy a határmenti régiókat gazdasági nehézségek jellemzik, illetve öm, nagy egyenlőtlenségek. Például az átlag bruttó kereset 3009 euró havonta Luxemburgban, míg ez csak 2700 euró a Lorán régióban, és a munkanélküliségi ráta is magasabb, mint a francia átlag. Beszélhetünk-e partnerségről, például a doktoranduszok esetében, hogyha látjuk, hogy egy irányba mennek ezek az együttműködési projektek. A régióm ban a munkanélküliségi rátát csökkenteni kellene, csak hogy 20 éve nő, és mindenek nincs jó hatása a gazdaságra. A határmenti együttműködések van, hogy az egyenlőtlenségeket csak elmélyítik, és ahhoz járulnak hozzá, hogy a helyi régiók ezt rosszul éljék meg, például Svájcban. A bizottság nem igazán foglalkozott ezzel a problémával, és azzal sem, hogy az infrastruktúrákba több ö, alapot kellene ö, létrehozni. Hogy mondjak egy példát, minden egyes ö, nehézség felmerül a Luxemburggal való együttműködésben. 1,3 milliárdos projektről lenne szó, amelyre szükség lenne, ugyanis reggelente 40-50 percbe telik eljutni egyik helyről a másikra, és ezen a területen már jó sok éves, éves semmiféle együttműködése nem kerül sor, és az adó problémák is felmerülnek, ugyanis a luxemburgiak és a francia, Luxemburg és a francia adóhatóság között nem jó az együttműködés. Ugye már nincs több időm. Köszönöm szépen. És most a bizottságot kérdezzük, hogy szeretne hozzászólni. Lehetőleg röviden. Thank you, Madam Chair. Uh, yes, very... Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon rövid hozzászólásom lenne. Szeretném üdvözölni az előadó által beterjesztett szöveget, illetve a bizottság, szakbizottság támogatását feljegyeztük azokat a pontokat, amelyek elhangzottak, és úgy gondolom, hogy az új Interreg program, amelyek 2021-ben kezdődnek, továbbra is be, befek, be fognak fektetni a többnyelvűségbe, a kulturális tevékenységekbe. A bizottság részéről mindenképpen támogatjuk ezeket a programokat, a határmenti partnerek kezében van a program, eh, kérdés, eh, kérdése, de természetesen mi is egyeztetünk az érintett hatóságokkal. A a régió eh, főigazgatóság írta ezt a közleményt, viszont az erőfeszítések, szolgáltok közti erőfeszítéseknek bizonyultak többen is közreműködtek a szöveg megfogalmazásban, megfogalmazásában, és együtt dolgozunk azon, hogy hogyan tudjuk fokozni az oktatási és a kulturális kezdeményezéseket a határmenti területeken. Említeni szerettem volna a, a nyelvi kezdeményezésekre, amelyek elismerik a határmenti területeken zajló tevékenységeket. A koordinációt tekintve úgy gondoljuk, hogy ez egy rendkívül fontos terület, sokkal több munkára lenne szükség, és a tagállamoknak nagyon, tagállamok vállára nagyon nagy felelősség hárul azért, hogy könnyedében és szisztematikusabban haladjanak a dolgok. Szerettem volna kiemelni, hogy a Benelux együttműködés nemrégen nagyon innovatív területre tért át, amikor elismerte Hollandia, Belgium és Luxemburg közt a, a képzettségi szinteket. Tehát örömmel osztom meg a jó gyakorlatokat, azokat, amelyeket felfedeztünk, és, és továbbra is támogatjuk a határmenti területeken a, a többnyelviséget és a kulturális tevékenységet. Köszönöm szépen a hozzászólást! és köszönöm szépen az itt um, felvázolt fejlesztési lehetőségeket, fejlesztési szándékot. Biztos vagyok benne, hogy a, a bizottságban jó munka halad, a szolgálatok között is működik a kooperáció, és azt uh, majd mi is megvizsgáljuk a kulturális szempontból, illetve uh, megfogalmazok erről, erről a véleményünket. Szeretném még egyszer átadni a szót a jelentéstevőnek, de először is említeném, hogy, a, hogy május 22-én 17 eh, órakor van a határidő, és június 19-én szavazunk a véleményről. Cagurerkis úré még a szó. Köszönöm szépen túl sok mindent nem tudok már hozzáfűzni a témához, viszont szeretném megköszönni a kollégáknak a, a, az elhangzott véleményeket, a megjegyzéseket. Biztosak lehetnek abban, hogy um, elérjük a megfelelő célokat, és uh, biztos vagyok benne abban is, hogy ezt a témát még előre tudjuk mozdítani. Köszönöm szépen. Köszönöm, és sok sikert kívánok a további uh, munkája során, és majd még visszatérünk erre a témára. Most pedig eltérünk a napi rendi pontok közül a hatosra, és szeretném arra kérni a két vendégünket, hogy jöjjenek ide előre, és nagy örömmel tudatom azt, hogy most egy eszmeret cserére fog, fog sor kerülni, a kulturális örökség európai évének végrehajtásáról fogunk beszélni, és még kérek szépen egy pillanat türelmet. Most meg, megteremtettük a megfelelő kereteket is ezzel a kis um, felirattal. időnél járunk szinte a kulturális év, évet tekintve, úgyhogy ezért is nagy örömmel üdvözlöm itt a bizottság képviselőit, akikkel beszélhetünk arról, hogy mi történt az elmúlt hónapokban, illetve arról is, hogy 2018 fennmaradó részére még mit terveznek. Tehát nagyon örömmel üdvözlöm itt Katrin Mányát, és ő egyébként a kulturális évnek a fő felelőse a bizottságon belül, illetve Michel Mennyi urat is üdvözlöm, aki a kulturpolitikáért felelős igazgató a bizottságban. Sajnos az időkeretek most is szűkösek, és azért, hogy elegendő idő jusson még a, az eszmecserére, arra kérném mindkettőjüket, hogy 15 percre korlátozzák a felszólalásukat. Hogy hogyan osztják fel ezt a 15 percet, azt önökre bízuk. Önöki a szó, nem tudom, hogy ki szeretnék kezdeni, Mennyi úr talán. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük szépen hogy meghívtak a szakbizottságukba. És köszönjük, hogy ezen közös kalandunk kezdete óta a támogatásokat élvezhetjük. Örülök annak, hogy most bemutathatom a jelentésünket az európai év kezdetével kapcsolatban. Azt láthattam, hogy egyelőre tartjuk a célokat ezzel az évvel kapcsolatban, és a kormányzási és finanszírozási mechanizmusok működnek. Ahogy önök is tudják, hivatalosan tavaly december 7-én a Kulturális Fórumon Milánóban indítottuk útjára ezt az évet, és a legtöbb tagállamban már hivatalosan is megnyitották. Három nemzeti koordinátori ülést tartottunk, és a civil társadalom érintettjeit is bevontuk ebbe 2017-ben. Egyet pedig idén márciusban tartottunk. A következő ülések júniusban lesznek Brüsszelben és novemberben Lipcsében a Denkmal Fair keretén belül. A parlament, amely fontos szereplője ezen folyamatnak, gondolom, hogy szintén láthatta, hogy az európai év partnerei milyen lelkesen végzik a munkájukat. A kampányunk a tervezetnek megfelelően folyik, nagyon sok nemzeti és regionális érintett nagy érdeklődéssel követi az eseményeket, és különböző hashtagek és egyéb közösségi hálózati jelzések is megjelentek. Több ezer projektről beszélhetünk az egyes tagállamokban. Vagy európai projektek, vagy a nemzeti koordinátorok által kezdeményezett projektekről van itt szó. Az együttműködési projekteket egy pályázat során gyűjtöttük be, ezt a Europe Creative indította el, és most zárjuk le ezen projektek kiválasztását. Körülbelül 5 millió eurós költségvetésből dolgozunk. Végül pedig, ami a kommunikációs fellépéseket illeti, az egész világban hallhatnak erről az évről. Most ezen a héten hallottam, hogy a mexikai delegáció is indított egy eseményt, több százan vettek ezen részt. A New York Times írt egy cikket a kulturális örökség évéről, és Kubában is hallhattak erről. Tehát ez mutatja azt, hogy az Európai Unión kívül is aktívek vagyunk. A Heritage Summit Berlinben június 18-ával kezdődő héten kerül megrendezésre. A fő üzenetem a következő. Ez az év már most olyan előnyöket mutat, hogy fontos nagyon továbbvinni az idén megindított munkát fennáll annak a kockázata, hogy az év végére a figyelem alább hagy, és utána csak néhány projektet és néhány jelentést sikerült elérnünk. Ezért javasoltuk azt, hogy hozzunk létre egy európai akciótervet a kulturális örökséggel kapcsolatban. Ez megfelel azon megközelítésnek, amelyet az elmúlt évek során az intézmények már kidolgoztak, és ez volt az európai év alapja is. Azt javasoljuk, hogy koherensen kell kezelni az összes szakpolitikai fellépést, európai, nemzeti, regionális és helyi szinteken. Ezek hozzájárulnak ahhoz, hogy fenntarthassuk és kiemelhessük a kulturális örökségünket. Ezt a gondolatot Navracsics biztos úr javasolta egy konferencián a bolgár elnökség Plovdivban március 17-én tartott ezt a konferenciát. Ezen gondolat megjelenik az Európai Kulturális Menetrendben is, amelyet a jövő héten fog elfogadni a, a bizottság és ezen gondolat tükröződik majd a bizottság pénzügyi javaslataiban is, amelyet most dolgoz ki a bizottság 2021-27-es évekre. Azt reméljük, hogy a jövőben is számíthatunk a parlament támogatására azért, hogy a közép- és hosszú távú programokat ki tudjuk dolgozni, azért, hogy ezen óriási befektetés, amelyet közösen végeztünk az európai év során, valóban eredményekkel járhasson. Elnök asszony, ha megengedi, most átadnám a szót Katrinnak. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, Michel. Üdvözlök mindenkit. Most néhány képet fogok bemutatni, és néhány adattal szolgálnék azért, hogy illusztrálhassuk az igazgató úr előadását. Egy PowerPoint előadással érkeztünk, mivel kevés az idő, és mivel a lehető legtöbb lehetőséget szeretnénk az eszmecserére és a kérdésekre biztosítani, ezért a lehető legtöbb információt szóban fogom elmondani, de ezen prezentációt megkaphatják nyomtatott formában is. Nos, nézzük meg, hogy milyen események kerültek betervezésre az év során, aztán a kommunikációs kampányról fogunk beszélni, majd pedig a, nem csak a kommunikációról és az eseményekről fogunk beszélni, hanem arról, hogy ezen európai évnek konkrét projektek és az eredményei és konkrét európai kezdeményezések, amelyek segítségével 2018-an túlmenően is építkezhettünk. Most nézzük meg az eseményeket. Európai szinten 100 eseményről beszélhetünk, nemzeti szinten a nemzeti koordinátorok minden egyes tagállamban jelen vannak, és nagyon is aktívak. Mostanáig 2300 eseményről beszélhetünk, amely az európai címkét viseli, és ezen események körülbelül egy millió emberhez érnek el. Az egész évben beszélhetünk, 2000, mostanáig 2300 eseményről beszélhetünk, egész évre kivetítve több mint 8000, hogyha tartjuk ezt a ritmust. Ezt a, honlapunkon, a, honlapunkon, a honlapunkon is elolvashatják. Milánóban indították útjára ezt az évet, Tajani parlamenti elnök úr részvételével, és nemzeti szinten is nagyon sok tagállam ünnepélyesen útjára indította az Európai Kulturális Örökség évét. Itt ezekről láthatnak fényképeket. Brüsszelben január 31-én tették ezt meg. A városházára vetítette ki gyönyörű képeket, és nyolc biztos úr elkísérte Juncker elnököt a városházára, hogy így indítsák útjára az Európai Kulturális Örökség évét. Most pedig szeretném illusztrálni a brüsszeli eseményeket. Havonta egy konferenciával számolhatunk körülbelül. Itt láthatják a legutóbbi konferencia prospektusait. Lesz egy nagyon fontos konferencia júniusban. Részt veszünk az Európai Parlament által Strasbourgban tervezett eseményen a fiatalokkal kapcsolatban, lesz egy standunk, és lesznek előadásaink is. Nagyon is láthatóak vagyunk, több ezer európai fiatal látogat el, úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy részt vehetünk ezen eseményen. Még egy nagyon fontos európai esemény, június 18-tól 24-ig lesz Berlinben, az Európa Nostra Szövet Egyesület, a német nemzeti koordinátorral közösen szervez egy esemény sorozatot. Több mint 70 eseményről beszélhetünk, amely Berlinben megrendezésre kerül, és 24-én, június 24-én lesz egy nagyon fontos vita az Európai Kulturális Örökség jövőjével kapcsolatban. Ami a kommunikációs kampányt illeti, van egy rövid videónk, 24 nyelven elérhető ez, amely illusztrálja az európai évet, és azt remélem, hogy lesz alkalmunk arra, hogy ezt most megmutassuk önöknek, és természetesen a honlapunk is minden Európai Uniós nyelven elérhető. Van egy hírlevelünk, majdnem 7000-en fizettek erre elő, remélem, hogy önök is. A közösségi médiában is jelen vagyunk, különböző hashtageket is meghatároztunk. 24 nyelven elérhető a brosúránk, itt is megtalálhatják, három nyelven, de mind a 24 nyelven létezik, és természetesen a, parlament, a parlamentben ezeket elérhetővé fogjuk tenni. Aktívak vagyunk a közösségi médián. Az összes részletről most nem beszélnék, de olyan ritmusban működnek a közösségi hálók, hogy a célunk az, hogy minden hónapban valami újdonsággal álljunk elő, azért, hogy fenntarthassuk ezt az aktív érdeklődést, különösen a fiatalok részéről, akiknek szükségük van a változásra és az új ötletekre nagyon rendszeresen. Michel beszélt a projektek címkézéséről és az események öm, megjelöléséről. Az európai címkét több mint 300 eseményre tudtuk öm, rárakni, és egyre nő ezeknek a száma. Ami az országok szintjét illeti, 2700 kezdeményezés, projekt és konferencia kapta meg ezt az elnevezést. Itt is illusztrálhatjuk az Európai Év címkéjét. Fumicinóban, Olaszországban az ottani képviseletünk csodálatos posztert készített, amely mutatja, hogy a strukturális alapok hogyan finanszírozták a Pompei munkákat, és megkapta az európai logót is. Ez egy további példa. Egy kifestőkönyv az Európeána készítette a partnerünk, és ezen is rajta van az európai év logója. Ezek csak illusztrációk voltak. Most a fennmaradó pár percben az egyes projektekről és kezdeményezésekről beszélünk, amelyet mi finanszírozunk. Már elmondtam az előadásom elején, hogy ezen területen próbáljuk a hosszú távú eredményeket előkészíteni, kialakítani. A projektek finanszírozására a Kreatív Európa keretein belül 5 millió eurót kaptunk ezen konkrét pályázatra a Creative Europe-on belül. A feltétel az volt, hogy legalább három ország vegyen részt, maximum 200 ezer eurós költségvetéssel. 68 projektet tudtunk befogadni és megvizsgálni, ennyit tudunk támogatni, ez 308 szervezetet jelent, és ezek közül 29-et tudunk támogatni. Most még nem tudom ezeket bemutatni önöknek sajnos, hiszen most tájékoztattuk a projekt vezetőit, és még vannak lépések, amelyek szükségesek ahhoz, hogy utána hivatalosan is bejelenthessük, hogy mely projekteket tudjuk támogatni. Május 25-én fogjuk ezt bejelenteni, és addig még véglegesíteni kell a megállapodásokat. Az egyik feltétel az, hogy a fellépés idén január és szeptember között elinduljon, hiszen nagyon fontos, hogy már most 2018 során konkrét eredményeket fel tudjanak mutatni. Most nézzük meg ezt a 10 európai kezdeményezést, amely a gerincét képezi a mi fellépésünknek. Ezen 10 európai kezdeményezés négy pillér köré csoportosul. Fellépés, fenntarthatóság, védelem, innováció. Ezen kezdeményezések különböző akciókból, fellépésekből állnak, és mindegyik megfelel azon céloknak, amelyeket az európai évvel kapcsolatban meghatároztuk a parlament és a tagállamok által elfogadott akcióterven belül. Most nincsen időm arra, hogy minden egyes kezdeményezést részletesen bemutassam, nagyon szívesen megteszem ezt, hogyha úgy gondolják, hogy szükséges. Csak néhány példát hoznék fel konkrét fellépésekre, amelyeket ezen kezdeményezések keretein belül végeznek. Nézzük meg az egyes kezdeményezést az európai év azon céljához kapcsolódik, hogy a lehető legtöbb embert vonjuk be a kulturális örökséggel kapcsolatos fellépésekbe. Legyenek itt fogyatékkal élő személyekről is szó. A DG Ampluában egy díjat fogalmaztunk meg, amelyekkel azon városokat díjazunk, amelyek um, figyelemre méltó munkát végeztek azzal kapcsolatban, hogy hozzáférhetővé tegyék a kulturális örökséget. Brüsszelben fogjuk ezt a díjat átadni. További példa, ami a fiatalok bevonását illeti, több fellépésünk van az iskolákkal. Az egyik az, hogy idén az egyik téma a kulturális örökség legyen, a például digitális ikeriskolák és ikervárosok kialakításában. Az e-twinning is ide tartozik, az Erasmus Pluson belül ezt ismerhetik, valamint egy kézikönyvet készítünk az iskolák számára. Most gyorsan átnézzük, próbálok gyorsítani a dolgokon, minden közleményezést most nem tudjuk megnézni. Most tehát a két utolsó diámhoz értem. Itt emlékeztetnék mindenkit arra, hogy már most azt javasoljuk, hogy az idei év örökségét alakítsuk ki. Michel is elmondta, hogy május 22-én fogjuk az új menetrendet elfogadtatni az Európai Kulturális Örökséggel kapcsolatban valamint a két következő fontos időpont, egyrészt a nemzeti koordinátorokkal fogunk találkozni, és a civil társadalom képviselőivel, a kulturális szereplőkkel és a kulturális örökség koordinátoraival. Az ötödik ilyen ülés Brüsszelben június elején lesz, és Lipcsében november elején lesz egy hasonló találkozó, a Denkmál vásárral együtt, ahol az Európai Parlament is mindig megfigyelőként részt vesz, és nagy örömmel fogadjuk az európai parlamenti képviselőket, akik eljönnek ezen eseményekre. Köszönöm szépen, az előadásom végére értem, köszönöm a figyelmet, sajnálom, hogy többet nem tudtam részleteket előadni, de nagyon szívesen válaszolok a kérdésekre. Köszönöm. Ja, vielen, vielen. Nagyon szépen köszönöm a prezentációkat, illetve azt, hogy számos nagyon érdekes és nagy benyomás kettő programról beszéltek nekünk. Szeretnék emlékeztetni a magas szinti konferenciára, amelyet itt az Európai Parlament keretében szervezünk a kulturális örökség európai évével kapcsolatban. Ezt Tajani elnök úr is szorgalmazta, illetve a bizottságunk is kezdeményezte, és június 26-án kerül ez megrendezésre. Kérem, jegyezzék fel ezt a dátumot. És most szeretnénk áttérni a vitára, az eszmecserére, és azt javasolnám, hogy ezt is úgy csináljuk, mint ahogy azt már az elmúlt hónapokban, tehát pingpong rendszerben. Rövis, rövid megjegyzések lesznek, és rövid válaszokat lehet majd hallani. Szilvia Kosztával kezdjük két percet vegyen igénybe, ha lehet. Nagyon gyors leszek. Először is szeretnék teljes szívemből köszönetet mondani. Műsor illetve Krisztin is nagyon jól öm, bemutatták, és nagyon, hogy mit is tesznek, és nagyon el vannak köteleződve, ez teljesen látszik. Örülünk, hogy a parlamentben jelen vannak, örülünk, hogy itt vannak, nem szeretném értékelni magát ezt a programot, erre majd lesznek még alkalmak, de szeretném először is elmondani, hogy ez a kormányzás, amely itt kialakult, és amelyet mi is értékelni fogunk, ez fontos hozadéka az évnek, ugyanis teret teremt arra, hogy ezt a kormányt különböző szinteken megvalósítsuk például a főigazgatóságok területén. Az lenne a kérdésem, hogy az önök ütemtervében szerepel ennek a kormányzásnak az elmélyítése. Második dolog pedig a főigazgatóságokon belül, amikor több éves terveket készítenek, akkor együtt dolgoznak más 2021-2027-es programokkal, és a másik pedig, hogy a kohéziós politika tekintetében mi a helyzet itt az európai kulturális évben. A bizottságnak a jelentésében is olvashattuk, hogy a kreatív Európában 16% ment az örökség, a kulturális örökség támogatására, az összes többi valamilyen tevékenységnek a finanszírozása ment. A Horizon mm, főigazgatóság is igen érdekes előadást tartott, tehát szeretném, hogyha ez a párbeszéd folytatódna. Köszönöm. Vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Ki szeretne válaszolni? Manyiu. Nagyon köszönöm, a pingpong logika szerint akkor válaszolnék. A kormányzást, ezt mindenképpen szeretnénk 2018 után is fenntartani, ugyanis kár lenne egy jól működő politikának véget vetni. Ami a kohéziós politikát illeti, szeretnénk a többi bizottsági szakosztályjal együtt dolgozni, és a hatékonyságot megtartani, azt a hatékonyságot, amelyet a és Rökség Európai éve során sikerült kialakítanunk. A regi főigazgatósággal is együttműködünk, ez a főigazgatóság is elkötelezetten védi a az európai kulturális éveket, a struktur, évet a strukturális alapokból 2014-2020 között 6 milliárd megy a kultúra támogatására. Köszönöm szépen, Diákonó képviselő úr. Köszönöm. Nem is szeretnék olyan nagyon sok dolgot mondani. Csak annyit, hogy meg vagyok elégedve ezzel a projekttel. Amikor ez a projekt elindult, akkor ez volt a benyomásom, hogy nem igazán vettek benne részt. A három intézmény nem igazán állt be ezen projekt mögé, ugyanis a kultúra nem mindig van előtérben. Viszont meg vagyok győződve arról, hogy a bizottság reakciója, illetve Michel és kollégáinak a reakciója az fantasztikus. Örülök, és rendkívül büszke vagyok erre. A tárgyalások során a parlamentnek mindig partnernek kell lennie. Nem szabad, hogy csak megfigyelők legyünk, fontos, hogy aktív partnerei legyünk ennek a folyamatnak. És itt felhívom a többi kollégának a figyelmét, itt a bizottságon belül, hogy amennyire csak lehet, vegyen részt ezekben a tevékenységekben. Meg vagyok elégedve ezzel a kezdeményezéssel. Köszönöm szépen. Ez dicséret volt. Nem tudom, hogy erre szeretnének-e reagálni. Tessék. Jó, bitte. Oui, merci beaucoup, monsieur Diaconou. Igen, Diakon úr, nagyon köszönöm. Persze, igen, kedvesek ezek a szavak, és nagyon fontos az ön támogatása ezen projektben. Azért tud ilyen jól működni ez a projekt, mert nem csak az Európai Parlamentnek, hanem a többi intézménynek a támogatását is élvezzük erre pedig igen büszkék lehetünk. Nem csak a bizottságon belül tudunk együttműködni három főigazgatósággal, ahogyan Kosztászony is mondta, hanem minden európai intézménnyel, a Régiók Európai Bizottságával, amely ütemtervet készített az Európai ö, évre, ebben különböző vélemények, konferenciák szerepelnek, illetve az EGSB-vel is együttműködünk. Az EGSB minden egyes konferenciáját, fiatalokkal való tevékenységét az Európai Európai Kulturális Évnek szentelte. A parlamenttel is aktívan együttműködünk, tehát szerintem mindig tehetünk többet, mindig cselekedhetünk jobban, de ez már nagyon jó, és nagyon örülünk neki. Köszönöm. Köszönöm szépen, Trüppel. A képviselőasszony következik. Köszönöm szépen. Meg volt ez a lehetőségem, hogy részt vegyek a hamburgi megnyitón. Számos kritikus megjelenni, megjegyzést hallottam az Európai Parlament vizibilitásáról. Arra kérdeznék rá, hogy tudják-e, hogy a tagállamokban olykor csak nemzeti szinten mutatják be ezeket a programokat, és minket, mint parlament nem vesznek figyelembe. Viszont, hogyha mi nem lennénk, akkor ezek a programok sem lennének ott, ahol. Úgyhogy biztosra kell menni, biztosítani kell, hogyha elmennek ezekre a programokra, ezekre az eseményekre, akkor képviseljék az uniót, képviseljék a parlamentet, különben nem vagyunk egyszerűen jelen ezekben az eseményekben. Még egy kérdés, terveznek-e valamiféle kapcsoló, kapcsolódási pontot a, a kulturális év is, illetve a következő kulturális főváros között? Tehát nagyon sokat segítene esetleg ez a két kezdeményezés között. Erről szeretnék még többet hallani. Köszönöm szépen. Talán ezt még kiegészíteném, amit Hága az elején mondott. Itt a kezdetektől kezdve próbáltuk meggyőzni a bizottság vezetését arról, hogy a kulturális év ötlete egy nagyon jó ötlet, és éppen ezért ez hely, helytálló, az Európai Parlament volt az az intézmény, amely igazán oda tette magát, hogy létrejöjjön ez az év. És most nagyon nagy örömmel látom, hogy a bizottság munkatársai is átérezték ezt a lelkesedést, és próbálják koordinálni, illetve koordinálják a tagállamokban zajló folyamatokat. Szeretne erre reagálni valaki? a A kérdés valóban felmerülhet azzal kapcsolatban, hogy az Európai Parlament mennyire látható. Ami minket érint, mi azt Szeretnénk, hogyha minden egyes intézmény a lehető leginkább látható lenne, minden intézmény, amely részt vesz ezekben a projektekben. Ugyanis minél több intézmény látható, annál több állampolgárhoz érünk el. Katrin is mondta, hogy az Európai Parlament szerepét már ezen kaland kezdete óta elismerjük. Hogyha bizonyos esetekben az Európai Parlament nem eléggé vizibilis, az nagyon sajnálatos, de hát persze a helyi kormányoknál ö, limitált ö, készségünk van arra, lehetőségünk van arra, hogy megkérjük őket, hogy bizonyos partnerekkel dolgozzanak együtt. Jelenleg még nem tudjuk a kulturális örökségnek a szerepét értékelni a két fővárosban. Azonban, hogyha szépen haladunk előre itt az európai ütemtervnek megfelelően, akkor az európai kulturális főváros sokról bizonyára meg tudjuk majd állapítani, hogy milyen fontos szerepet játszanak. A kreatív programok, illetve a kulturális örökséggel kapcsolatos programokat szeretnénk még jobban kidomborítani. Köszönöm. Yes, um, je voudrais, Madame Truppel, proposer en complément... Truppel asszony, én csak Michelhez még szeretnék egy pár dolgot mondani, mert ami a parlament vizibilitását illeti, az Európai Parlament vizibilitását illeti, van, ami nem a mi hatáskörünkbe tartozik, viszont amit meg tudunk tenni, az az, hogy június 4-én, 5-én itt Brüsszelben, amikor is az összes um, nemzeti képviselő itt jelen lesz, akkor fel tudjuk uh, emelni a hangunkat és elmondani, hogy az Európai Parlament mennyire fontos szerepet játszik. Kosta asszony pedig, aki megfigyelője lesz ennek az eseménynek, ott lesz, el fogjuk mondani, hogy az Európai Parlament nagyon szeretne jelen lenni a különböző tag, tagállami projektekben. Most az Európai Parlamenti kollégákhoz fordulok. A parlamentnek a, ki, a parlamentnek a vízi, a parlamentnek a helyi képviseleti irodái jobban jelen lehetnének a folyamatban. Ugyanis ők az összekötők az Európai Parlament és a tagállamok között. Ott van például a Fiumicinoi repülőtér, amely az Európai Parlamenti um, olasz tájékoztatási iroda munkájának köszönhető. Tehát a helyi irodákkal aktívan együttműködünk. Hogyha szabad, akkor nagyon szívesen felvesszük a kapcsolatot a helyi képviseleti irodákkal. Köszönöm. Ja, Köszönöm szépen. Először is a támogatást köszönném meg, és még a, a, Digi, a KOM főigazgatósággal is fogunk egyeztetni, és megnézzük, hogy talán erről az, ebből a, erről az oldalról is még egy kicsit többet tudunk tenni. Úgy hallottam, hogy voltak már ez kisebb zavarok, illetve irritációk, hiszen a mi kommunikációs főigazgatóságunk lehet, hogy nem követett el eddig mindent, amit elkövethetett volna, de hát szeretnék óvatosan fogalmazni, a úr következik. Thank you, and first uh, congratulations. Köszönöm szépen, és először is uh, gratulálnék uh, Katrinnak és Michelnek az informatív uh, bemutatóért, prezentációért. Már ebben az évben nagyon sok eseményre került sor. A kulturális örökség európai évéről beszélünk, és a kereszténységnek is talán szerepet kellene uh, játszania, hiszen a legtöbb nagyszerű épületünk, a reneszánsz művészet, az egyetemekre is nagyon nagy hatással volt a keresztény tradíciót, keresztény hagyomány. Az a benyomásom támad, hogy ez nem lett eddig eléggé kihangsúlyozva, és az lenne a kérdésem, hogy ezt így tudják-e támogatni, vagy pedig hát arra is rákérdeznék, hogy voltak olyan események, amelyek ezeket a hagyományokat ünnepelték. Köszönöm szépen. Ki szeretne válaszolni? Hermanié, úr. <coughs> Mindig nehéz, természetesen. Mm, egy az örökséget, a kulturális örökséget úgy kiemelni, hogy minden egyes vetületére nagy hangsúlyt fektetünk. Persze az európai kulturális örökségnek van vallásos, van keresztény vetülete, amely szintén részét képezi az európai kulturális örökségnek, azonban a jogalapunk, amely az iránymutatásunkat adja, nem annyira emelik ezt ki. Mondanék egy-két területet, amelyeken ez a vallási vetület nagyon megjelenik, mert hogy közvetetten a tíz kezdeményezésünkből az egyik, az az örökségi épületeknek az újra felhasználása címet viseli. Tudják, hogy például a vallási épületek, a templomok kezdik elveszíteni a szerepüket a társadalomban, és szeretnénk megnézni, hogy ezek az örökségi épületek, például a a templomok hogyan tudnának újra hasznosak lenni a közösség szempontjából, és hogyan lehetne megvédeni azokat az épületeket, amelyek esetleg, meg, amelyek esetleg károsodhatnak. Tehát a vallási örökséget figyelembe vesszük, de nem úgy, hogy a múltra tekintünk, hanem úgy, hogy inkább a, újra a társadalomba, a közösségekbe szeretnénk ezeket beintegrálni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Sodrova képviselő asszony következik. Nagyon köszönöm ezt a bemutatást, köszönöm, hogy bemutatták a Kulturális Örökség Európai Évét. Figyelemmel követem azokat a tevékenységeket, amelyek a kultúrával kapcsolatosak, és diakonú kollégával egyetértek abban, hogy rendkívül nagyra értékeljük az önök munkáját. Lennének kérdéseim és megjegyzéseim is. Először is, ami az időbeosztást illeti a projektek kapcsán, a Kreatív Európa. Szerintem nagyon nehéz lenne, főleg a civil szervezetek számára, illetve a non-profit szervezetek számára részt venni ezekben a programokban. Hozzáférni ezekhez a programokhoz. Ezt sajnálom. De majd meglátjuk majd meglátjuk május 25-én. Véleményem szerint nehéz volt ezen szervezetek számára megfelelni a jogi kritériumoknak. Második dolog, itt Brüsszelben mennyire láthatóak ezek a projektek. Ugyanis tudjuk, hogy hogy a kínai turizmus éve van, az EU-Kína turizmus éve van, és a Schumann téren a bizottság épületénél hatalmas poszterek hirdetik és teszik láthatóvá ezt a Kína turizmus évet. Azonban a kulturális örökség európai éve nem látható ott a Schumann téren. Mondják, hogyha nincs igazam, Mondják, ha nincs igazam, de szerintem ez ott nem látható. Tudnának valamit tenni? Köszönöm. <laughs> Alors, sur le, le calendrier... Euh, Ami az időbeosztást illeti, valóban igaza van, hat hónap még kellett volna az előkészítéshez. Sajnos egy kicsit későn kezdtünk hozzá az előkészületekhez, és nem sikerült teljesen behozni ezt a lemaradást. Jobb lett volna, hogyha a projekteket még év elején és nem májusban válogattuk volna ki, de nem tudtunk máshogyan eljárni. A az időbeosztás nagyon szűkös volt. De még így is nagyon jó projektek mögé tudunk beállni. Ez azért jó hír. Ami pedig a brüsszeli láthatóságát illeti ennek az évnek, egy nagyon fájdalmas pontra mutatott rá Sodrova asszony. Több hete, több hónapja kértük, hogy az, a kulturális örökség európai évéről legyen egy poszter a Berlamon épületen. Azonban még mindig nem kaptunk pozitív üzenetet, pozitív választ. Mindenki a, a kommunikációs a frusztrált viszonyt ápol. Nem tudom, hogy hogyan lehetne megoldani ezt a helyzetet. Én már mindenkivel beszéltem erről. Majd meg fogom mondani, hogy a, a parlament is támogat minket. Többet nem tudok tenni, elnézést, és annyira sajnálom, mint ön. wir versuchen... Rendben van, megpróbáljuk a, a kommunikációs főigazgatóságokat akkor gatyába rázni. Julie Ward a következő hozzászóló. Tessék. Arra szeretnék reagálni, amit Finn úr említett mégpedig a keresztény tradíciókra, hagyományokra való fókuszálásra gondolnék itt. Most az Európai Unió területén vallások sokaságával találkozunk, és ilyenkor talán fel lehetne hívni a kulturális szervezetek figyelmét arra, hogy milyen lehetőségeket rejt egy ilyen év. Nagyon sokat, mm, nagyon sok egyeztetésben vettem részt Michael Mayer, Ő a, a zsidó kulturális örökség, egy zsidó, zsidó kulturális örökségi szervezetnek az elnöke. És ő nagyon, nagy, nagyon fontos munkát végzett, próbálta feltérképezni a történeti zsinagógák helyzetét Európán keresztül, és nagyon fontosnak tartom, hogy a kulturális év keretében Krakóban tartanak a zsidó kulturális örökségről szeptemberben egy konferenciát. Több együttműködő félel, a Birminghami Egyetem is együttműködik, a Krakó városa is együttműködik, úgyhogy azt kell mondanom, hogy aktívnak kell lennünk, és meg kell látnunk a lehetőségeket az EU tagságban, meg kell, illetve abban, hogy abban a munkában, amelyet az otthon lakók végeznek. Köszönöm szépen. Annyi úr még egyszer. Madame Ward, Szeretnék volt képviselőnek köszönetet mondani, ugyanis a második példát én is eh, ki akartam emelni, de elfelejtettem, úgyhogy köszönöm, ez tényleg egy rendkívül fontos konferencia, amelyen részt veszünk Krakóban, hogy megmutassuk, hogy a vallási örökségünk mennyire sokszínű. Köszönöm. Ja, vielen, vielen herzlichen Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a prezentációkat, illetve a csatlakozó eszmecserét is. Úgy gondolom, hogy mindannyian a következő majdnem hét hónap során azon fogunk dolgozni, hogy ne csak ez az év legyen teljes mértékben sikeres, hanem hogy ez az év még a jövőben is meghagyja a nyomait, azért, hogy 2019-től az érdeklődés és a kultúra Um, kultúra iránti fogékonyság ne essen vissza, hanem uh, még a jövőben is erős legyen. Így aztán a mottónak, amely szerint uh, a, a jövő találkozik a múlttal, meg tudunk majd felelni. Ezen tehát továbbra is együtt kell dolgoznunk. A két előadónknak nagyon sok sikert kívánok a projektek kiválasztásához, illetve a további munkához. Biztos vagyok benne, hogy ez a téma még a következő hónapok során is fog minket foglalkoztatni. Már utaltam a június 26-ai konferenciára, és az év második felében kulturális bizottságként még egy nagyobb eseményen is jelen leszünk, a Nemzeti Parlamentek Kulturális Bizottságainak részvételével. Itt a parlamentben lesz egy kétnapos konferenciánk, egy nagyobb konferenciánk arról, hogy milyen tanulságokat vonhatunk le ebből az évből a jövő számára, illetve hogyan tudjuk fenntarthatóvá és hatékonyá tenni ezeket a tapasztalatokat, amelyeket esetleg a következő években is fent tudunk tartani. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, Mánya asszony és Mennyi úr, és ahogy mondtam, már sok sikert kívánok a jövendőre nézve. Köszönöm szépen! So, ich darf jetzt äh, alle bitten, die nicht. Mindenkit kérnék, aki nem az Európai Parlament munkatársa, tehát nem képviselő, ők hagyják el a termet a parlamenti képviselők, tanácsadók, frakciótanácsadók maradhatnak, de most zárt ülés következik.